Még egyszer kérem, mindenki foglaljon helyet. We start voting. Kezdjük a szavazást. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Mr. Audi, the floor is yours. Monsieur... Ugyanik kérdésben, Audrey úr. Je voudrais... Elnök úr, szeretnék felszólalni a 106-os és a 148-as cikk alapján a multilingvizmus rendszere, illetve ennek a csökkenés az Európai Parlamentben. Szeretném kihasználni ezt a tényt, hogy az Európai Bizottság állásfoglalása, valamint a 19-es és 28-as módosító, és a 1240-es nem kerültek lefordításra franciára, ez elfogadhatatlan a többnyelvűséget tekintetbe véve az Európai Parlamentben. Köszönjük. Weźmiemy to pod uwagę w przyszłości. Természetesen ezt figyelembe vesszük, a jövőben próbálunk javítani ezen és mindent megteszünk annak érdekében, hogy időben elkészüljenek a fordítások minden nyelven. Egyszerűsített eljárással szavazzunk a bőge jelentésről a rugalmassági eszköz igénybevétele témájában. Szavazásra bocsájtom e kérdést. Kavánó, Csekpjantik piątych Minősített többségre, három leadott szavazatok három ötödére lesz szükség név szerinti szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. Gratulálok Bőge úrnak, az előadónak, és köszönöm, hiszen tudjuk, hogy milyen kemény erőfeszítéseket tett a dokumentum elkészítése erődében. 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés következik. Egyes módosító. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Otwieram głosowanie. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást nem fogadtuk el. es módosító következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadnia a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Következik a 11-es számú módosító Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el ezt a módosítót sem. Folytassuk a 14-es módosítóval, megint csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Következzék a 13-as számot viselő módosító indítvány, amelyről szintén név szerint szavazzunk majd. Schulz úrnak van hozzáfűzni valója ez ügyben? Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, a 13-as módosítóval kapcsolatban a frakció nevében következő nyilatkozatot teszem. Gören Ferm a költségvetési szakbizottságban egy módosított nyújtott be, és a zöldek frakciója 14 módosítóval újfent benyújtotta ezt a módosítót. Ezen a módosítónál tartózkodni fogunk. A zöld, zöld frakcióbeli frak, kollégáknak mondanám, hogy hogy egyetértünk, de nem akarunk új módosítót benyújtani frakcióként, tehát tartózkodunk, de kifejezetten kijelenteném, hogy ezt a pontot, tehát a pénzügyi tranzakciós adók, ezt támogatjuk, és a következő napokban a frakciók remélem, hogy támogatni fognak minket ennél a szavazásnál. Köszönjük, Schulz úr! Tehát a 13-as módosítóról szavazunk, név szerint, és megnyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el a 13-as számot viselő módosítót. Hölgyeim és uraim, következik fontos bejelentés az Európai Parlament a tanácsállás pontjához benyújtott módosítókat mindegyiket visszautasította. A december 10-i szövegről beszélünk, ez a 2011-es költségvetés tervezetre vonatkozik, tehát az állásfoglalás amelyet mindjárt szavazásra bocsájtjuk, második bekezdésében töröljük a módosított verzióban megfogalmazást. Azért, mivel nem változott semmi, ezért törölni kell a módosított jelzőt. Így tehát az állásfoglalási indítványt szavazásra bocsátom, amelyet persze módosíthatunk a szavazás során, amennyiben önök is úgy kívánják. Ügyrendi kérdésben kíván valaki hozzászólni? Pani, pani sprawozdawczyni Sidonia Jędrzejewska. Jędrzejewska asszony ügyrendi kérdésben? Dziękuję, panie przewodniczący. Uważam, że należy się... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy magyarázatra szorul ez a dolog. A tanács által benyújtott szöveg megfelel annak a szövegnek, amit a múlt héten elfogadott a Költségvetési Bizottság, mindez kilenc hónap tárgyalási munkájának eredménye. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget megragadni, és megköszönni a parlamenti kollégáknak, az összes raportőrnek a bizalmat, és ennek köszönhető, hogy elfogadhatjuk a 2011-es költségvetést, amely életbe léphet január 1-től. Köszönöm. E, proszę Państwa, więc budżet... Rendben, hölgyeim és uraim, akkor tehát módosítások nélkül fogadtuk el a költségvetést. Így, e, most az állásfoglalási indítványról szavazzunk. A Jedzsejewska e, jelentésről szavazzunk, tehát a 2011-es költségvetés tervezet minden fejezetéről, szakaszáról szavazzunk. kettes és négyes módosítóval kezdjük. E, Részenkénti szavazás. Első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene elektronikusan ellenőrizzük a biztonság kedvéért, megítom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el a második részt. Az egyes módosító következik, mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan, kedves kollégák, ha nem bánják, megnyitom a szavazást, és ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor megállapítom, hogy nem fogadtuk el az egyes számot viselő módosítót. A hármas módosítóval folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik. Ismételten ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el ezt a módosítót sem. Most pedig az szöveg egészéről szavazzunk, tehát állásfoglalási indítványa egészéről, név szerint szavazzunk. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy elfogadtuk a szöveget. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu. Szeretnék gratulálni mindkét előadónak, Jedzsejewska asszonynak és Trüppel asszonynak. Most pedig a tanácsnak adom meg a szót. Parancsoljon! Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs! Elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! A parlamentet elfogadta a tanács álláspontját a 2011-es költségvetésről módosítások nélkül. Természetesen a tanács nevében csak üdvözölhetem közös megállapodásunkat a 2011-es költségvetésről. Proszę Państwa, proszę Państwa, niech mi... Köszönöm, hölgyeim és uraim. Akkor én most egy nyilatkozatot olvasnék föl.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 most először alkalmaztuk a Lisszaboni szerződésben leírt eljárást, tavaly az egyszerűsített eljárást alkalmaztuk, most pedig a teljes Lisszaboni szerződési eljárást alkalmaztuk. Ennek következtében eh, az alábbi nyilatkozatot teszem, az Európai Parlament elfogadta a tanács 1900, 2010. december 10-i eh, ülésén hozott eh, közös álláspontját. Ezzel a költségvetési eljárás véget ért a szerződés 314. cikke értelmében.